Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Tisztelettel kérem Önöket, hogy foglalják el helyeiket. Picit késünk, de ne húzzuk tovább az időt. Toyers úrat helyettesíteni, és előre elnézést kérek, mert csak beugrottam, igyekszem zöggenőmentesen levezetni az ülést. Van-e bárkinek a napirend tervezettel kapcsolatban megjegyzése? Nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Német barátaim, mielőtt a nagy koalíciót megalakítják, egyelőre figyeljenek ránk. Okay, let us start from voting. Kezdjük egyből akkor a szavazással a munkát. Ines Ayala Sender asszony itt van, mert az ő jelentéséről fogunk szavazni először. List. Hmm? Václav asked you to use the user sending list. It's a voting. <laughs> Next report would be her, and the third one is with Mr. Piper, if I am correct. Piper úr, itt van, megváltoztathatjuk a szavazás sorrendjét, mert Ella Sander asszony még nem érkezett meg. Gájers úr, Piper úr, Jens Geyer itt van, akkor Jens Geyernek a véleményével fogjuk kezdeni a szavazást. Elfogadják ezt a javaslatomat? Jó. Első bekezdés, első módosító. Gressle Ki támogatja? Thank you. Who is against? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. We should... It's necessary to vote e- electronically? No. Kérnek elektronikus ellenőrzést? Item 6. We are voting the list of uh, Mr. Galler's opinion. Jens Geyer úr véleményéről szavazunk. Uh, aki nem hallotta, annak még egyszer mondjuk, megcseréltük a sorrendet. Draft, draftsman Jens Geyer. Because would like to be flexible. Present reporters should be the first. Szeretnék, uh, uh, rugalmas szeretnék lenni. Jó, rendben van? Elfogadjuk? Köszönöm szépen. Ötös bekezdés, kettes módosító, Jan Muldertől. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Gratulálunk Jan Muldernek. Hármas módosító, Bart Stess, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Köszönöm. Négyes módosító, Markus Piper mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. A ötös módosító, Markus Piper mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító és hetes, illetve hetes Ingeborg Gressle mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. Nyolcas módosító mellette a hetesről már szavaztunk. Most a nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az egész véleménytervezetről szavazunk elektronikusan mellette. Megnyitom a szavazást. Ellene. Tartózkodás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Mivel most már megjött Ayala Szender asszony, akkor szavazzunk az ő jelentéséről. Jó, akkor az első a GNS-es ügynökség. Egyes preambulum, nem, nyolcas preambulum bekezdés, egyes módosító mellette. Ellene elutasítva. 11-es módosító mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 12-es Jean-Pierre Audi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Többséggel. 15-ös mellette ellene nem, bocsánat, nem 15-14, tehát mellette ellene tartózkodás ellenőrizek. Én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de szoros. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most jön a 15-ös. Egyben szavazhatunk? Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Kis többséggel. Ellenőrizzük? Ah, akkor újból ellenőrizzük. Tehát a 15, 16, 17-esről szavazunk egyszerre. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. No, néha azért igaza lehet az elnöknek. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szerintem. Ellenőrizzük? Nem. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 20-as mellette Nem, ellenőrizzük a 19-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, nagyon szoros volt, de elutasítottuk. 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasító. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Te 23 kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Marinescu úrnak. Hármas bocsánat, akkor okafogyottá vált. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ez volt a 25, akkor most jön az 5-ös. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hogyha a hatost elfogadtok, a 26-osok a fagyottá válik, akkor a hetes jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Van egy szóbali módosító a 18-as módosítóhoz, de mivel elfogadtuk a 18-ast, akkor ezt is elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás jön. Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Gratulálunk! senki sem szavazott ellene. Egy tartózkodás, gratulálunk a vélemény előadójának. A következő a megint csak egy Ajara Szender jelentés, ez pedig a bűnöldözési együttműködés és képzés Európai Ügynökségek, valamint a különböző határozatok hatói helyezése. Mindenesetre ez a bűnöldözési együttműködésről szól. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, bocsánat, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20, 31 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 31. Elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette egészen a 74-ig egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, legalábbis én úgy láttam, ellenőrizzük. Jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Akkor a 34-es jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 36 mellette. Ellene tartózkodás. Úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. 36. Megnyitom a szabadást. Lezárom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, mondja az elnök. Ez 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Kérem, emeljék fel a kezüket. 39 mellette. ellene tartózkodás valószínűleg elutasítottuk, de kérem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, szoros volt. Tehát akkor vissza elutasítottuk 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41. Egyben szavazunk, egy, egészen a 46-ig. Tehát 41, 42, 43, 44, 45, 46 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, úgy látszik túl sok módosító volt egyszerre, elutasítva. Most akkor jön a szóbeli módosító, az A, Ayala Sender mellette, Gondolom mindenki tudja, hogy milyen szóbeli módosítóról van szó, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es, mellette, ellene, tartózkodás világosan visszautasítva 70, 71-72 nincs ellenvetés? Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Köszönöm. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75 mellette 75 és a 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 53 egészen az 56-ig. Ugye egyben szavazhatunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 77, külön szavazunk róla, mellett, e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57, egészen az ötös módosítóig rendben? Egyben, tehát akkor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító és 7-8, ezeket mind együtt szavazhat ezekről nem, külön. Akkor a hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Akkor a hetes jön mellette. Elutasítva. Az előzőt elutasítottuk tehát hetes mellette ellen. Én, tehát én csak a hatosnál mondtam, hogy ne egyben szavazzunk, a többiről szavazhatunk egyben. Tehát akkor ez azt jelenti, mondja az elnök, hogy a hetestől nem, ellene van a jelentéstevő. Tehát akkor 7-es, 8-as együtt mehet mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát 7-es és 8-as, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 9-es, 10-es, 11-es, 12, 13, 14. Így rendben van? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 17-es preambulum bekezdés. Két részben szavazunk. Első rész. Adopt measures conflicts of interest. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as preambulum bekezdés szóbeli módosító Ayala Sendertől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító. Nem, bocsánat, elfogadtuk a szóbeli módosítót, és akkor ez okkafagyottá válunk. 17, 18, 19, 20 és a kettes együtt szavazhatunk róluk? Köszönjük szépen Riveli úrnak a kedvességét. Mellette ellene tartózkodás Jó, együtt szavaztunk és együtt utasítottuk el. Végső szavazás, tehát a záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nos, akkor 16 mínusz 1 tehát gratulálunk. Akkor most jön a Rivellini jelentés. Módos, ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos részenként szavazunk. Egyes, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát ez a hatosnak a második része. Jó, akkor elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Hm, jó, Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás világosan elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás tar- elutasítva. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Gressle asszony nem tette fel a kezét, ezért volt a kavar. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító. részenként szavazunk, három részben. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. E, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Heisling úr, köszönöm a támogatást. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. elfogadva. Ellen, elnézést kérek. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. négyes módosító. Crescencio Rivellini. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Gratulálunk! to report Ines Ayala Sender. Most térjünk rá vissza az Ines Ayala Sender féle jelentésre. Közben már megjött Ayala Sender asszony talán. So vote is over. Voting is over. Nem, a szavazásnak vége. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, a legfontosabb szavazásokat letudtuk. Napirendünk szerint a hetes jönne, de Caldera úr még nem érkezett meg, ugyan? Caldera úr távolítében elkezdhetjük a nyolcas napi rendi pont megtárgyalását? Tehát már elindult hozzánk percek kérdése, hogy megérkezzen. He's here. He's here. President Caldera. Caldera elnök úr megérkezett, nagyszerű. Pont jó pillanatban. Perfectly on time. So, item, welcome, President Caldera. Üdvözöljük Caldera urat. A mai napirendünk 8-as pontja kapcsán az Európai Számbevőszék jövőbeli szerepéről szóló jelentésünk előadója Ines Ayala Szenderasszony. asszony Ines, kíván rövid bevezetőt tartani? Igen, elnök úr, köszönöm a szót. Nos. Úgy gondolom, hogy a jelentés kapcsán, amelyet ugye ma benyújtok önök elé, először is elnézést kell kérnem, amiatt, hogy csak angolul, illetve egy-két egyéb nyelven van meg csak a jelentés egyelőre. De ez talán nem akadályoz meg minket abban, hogy néhány fontosabb kérdést megvitassunk, már csak azért sem, mert már korábban is beszéltünk erről a témáról. Az Európai Számvevőszék kezében levő eszközök javításáról kívánunk beszélni. Felül akarjuk vizsgálni az ellenőrzés eszközeit. És a tapasztalatok alapján olyan intézkedéseket akarunk hozni, amelyek révén a polgárok felé garantálni tudjuk, hogy az európai költségvetés pénzeit nem csak szabályszerűen és hatékonyan költjük el, hanem az eredeti célokkal összhangban. tehát hogy legjobban szolgáljuk az európai polgárok érdekét. Ezen eszközök jobbítása érdekében a számvevőszék már maga is többször tett, aktív volt, és szenvedélyes vitákat folytattunk egymással már. Mert hát nem mindig egyértelmű, hogy mely intézkedésekkel és azok milyen végrehajtásával tudjuk legjobban ezeket az eredeti célokat elérni. Ráadásul új kihívások is jelentkeztek közben, nem utolsó sorban a pénzügyi gazdasági válság, amely megmutatta, hogy az eddigieknél, az eddigi válságosabb időszakoknál még sokkal súlyosabb helyzetek is adódhatnak bizottságunk folyamatos kapcsolatban áll a számvevőszékkel, és a közös vitának semmi nem áll útjába arról, hogy hogyan, milyen irányba fejleszünk tovább ezeket az eszközöket. A jelentésem erről szól tehát. Elején általánosságokat mondok arról, hogy a számvevőszék eddig hogyan működött, és arról, hogy sok-sok vita után ö, szerintem, szerintünk min, mit lehet javítani, és akár komoly, mélyenható változásokat generálni. A számvevőszék a javaslatainkat már részben tovább is gondolta, az egyik ilyen javaslat az európai számvevők kinevezésével kapcsolatos eljárás modernizálása. Az eddigi eljárásban, a jelölési fázisban is sok gond volt, és parlamentünk sajnos többször elégedetlenül néha basszussággal vette tudomásul, hogy hogyan születnek ezek a döntések, mert eh, amikor például egy leendő számvevőszéki tagot nem ö, fogadtunk el meghallgatása után, a tanács mégis a fejünk fölött mégis megerősítette hivatalában. Tehát már csak ezért is új jelölési eljárást szeretnénk, és miközben igaz, hogy most a saját időszakunk vége felé járunk, de talán pont ezért szeretnénk gyorsan még áttekinteni, hogy a számbevőszék mit tesz ebben az ügyben, és annak érdekében, hogy az európai intézmények következő időszakára vonatkozó tervezési időszakot már ezen új elvek jegyében tudja elkezdeni a számbevőszék, és több éves munkaprogramot tudjon kialakítani az eddigi egyéves programokhoz képest. Ehhez a szakértelem megvan a számvevő széki szakemberekben, tehát közös felügyeleti ellenőrző szerepünket jobb szervezéssel jobbá lehet, hatékonyabbá lehet tenni. A prioritás abban áll, hogy a számvevőszék az Európai Unió több éves tervezésével lépést tartva ugyancsak több éves periódusokban gondolkodjon, tervezzen előre, és minden egyes pénzügyi eszköz, amely újabban ugye elég sokféle kialakult, fölött azonnal ott legyen a számvevőszéki ellenőrzési eljárás kialakítva, ne legyenek lefedetlen időszakok. Ugye a válság kapcsán sok új finanszírozási struktúrát megfogalmazott a tanács, mi parlamentiek is, és az ex post ellenőrzés mellett maga a számvevőség is azon van, hogy előzetes vizsgálatokat is ö, tudjon végezni, és minél hamarabb kialakíthassa az új eszközök fölötti felügyeleti struktúrát. A szervevőszék feladata véleményem szerint abban áll továbbá, hogy ebben az első ö, kísérő időszakban, amikor az új eszközök megjelentek, a látókörünkben, kialakítsa azt a fajta szakértői bázist, szak, szakértelmet, amely ezen eszközök ellenőrzéséhez szükséges. Másodszorban pedig úgy látjuk, hogy az is szükséges, hogy nem csak a jogszerűséget és a szabályszerűséget vizsgáljuk a jövőben, a költségvetés végrehajtása kapcsán, hanem a célorientáltságot, a célszerűséget is sokkal erőteljesebben emeljük be a szempontok közé, mint eddig. Erre kéne, hogy irányuljon a számvevőszék gyakorlatilag munkájának legalább fele. Az úgynevezett performance jelentések, a teljesítési jelentések egyre bonyolultabbak, egyre több vitára adnak okot, de nem nélkülözhetők, mert az európai polgárok számára meg kell mutatni, hogy nem csak korrektül költjük el a pénzt, hanem az eleve kijelölt célokra, a közösen demokratikusan elfogadott célok elérése érdekében. Tehát nem csak a hogyanon van a hangsúly, hanem a miérten, a mi célból kérdésen is, Mert sok tökéletesen lebonyolított program van, csak éppen a program maga ellentmond a globális széloknak, vagy súlyában, hatékonyságában sokkal okosabban is megfogalmazható lett volna. Tehát a programozás tervezési időszakába is ö, be kell csatornázni ezeket a visszajelzéseket a számvevőszék részéről, és akkor ez persze a DAS elfogadására is ö, hatással lehet. Hosszú viták eredményeképpen nagyon sok példával tudjuk igazolni, hogy vannak jól bevált gyakorlatok, és vannak kevésbé bevált gyakorlatok, biztos, hogy a számbevőszéknek kezébe kell adni olyan eszközöket, amelyek tehát ezt a szélszerűséget ö, vizsgálják, ugyanakkor nyilván nem akarunk egyoldalúan eljárni. A, a régi eszközöket is lehet modernizálni, a hagyományos eljárásokat is lehet okosabbá tenni. És remélem a kollégák ebben majd segítenek is nekem hogy mit javasoljunk. Ugye a számvevőszektor óriási energiáját emészti föl az éves jelentések részletes megírása. Ennél jobb lenne, vagy emellett jó lenne, hogyha a programokat folyamatosan bizonyos automatikus e- ellenőrzés eljárásokkal is kísérnénk, amelyek a menet közbeni korrekciót is lehetővé teszik. Az eddigi két fő feladat kör mellett tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne a számbevőszék munkáját a korral együtt modernizálni, és a polgárok érdekeinek megfelelőbben alakítani. Ez a célszerűségi vizsgálat az, amit a polgárok elvárnak, és ezt domborítottam ki a jelentésemben, és nem én találtam ki ezeket a dolgokat, hanem csak összefoglaltam azokat a tanulságokat, amelyeket részben maga a számvevőszék állapított meg, és amelyeket most már ideje volt ugye világosan átlátható módon megjeleníteni. Az ilyen prioritás kijelölések során nyilván szigorúan elvi alapon kell eljárni, és a lépésenkénti változásokat nyomon kell kísérni, ez miközben a szemvőszék autonómiáját messze menően szem előtt tartjuk, azt is igényli, hogy folyamatosan konzultáljunk ezekről a dolgokról, a programokról, a prioritásokról, és az új európai megoldásokról. Nem mintha a számvevőszéktől el akarnánk venni a saját tervezés jogát, épp ellen, ellenkezőleg minden autonóm intézmény megalkotja a saját munkaprogramját, de jobb összhangra lenne szükség az európai szinten kijelölt prioritások és az munkaprogramok között. Maga a szöveg és a hozzáírott módosítók ezt a vitát próbálják eh, kiváltani, és mondom, miközben a függetlensége, autonómiája a számvevő széknek sértetlen marad, biztos, hogy beszédre is szükség van. Ugyanis újra meg újra ugyanazok a problémák jönnek elő. A némák párbeszédét folytatjuk gyakran, amikor is ugyebár a parlament megfigyelő, szerepben a számbevőszékes bizottság felé közvetíti meglátásait, de ezek aztán nem tükröződnek változásokban. Ha kezdettől fogva, kezdettől fogva elvi alapon normákat a programok, programozás tekintetében, akkor az az egyszerű automatikus gyakorlat alakulhat ki, hogy a bizottság ezeket alkalmazza, ezek alapján ellenőrzi őt a számvevőszék, és sok kiskaput így bezárhatunk. A bizottság a jövőben is képes lesz megvédeni azt, hogy miért és hogyan járt el, de talán ez a fajta védekezési kényszer, ez enyhébb lesz, mert szorosabb lesz a két intézmény között az együttműködés a határidőkről. A parlamentnek itt véleményt kell alkotnia, és ez azért egy politikailag érzékeny dolog, mert a választók felé valamit kommunikálnunk kell. Ha azonban a programozási fázistól kezdve a számbevőszéket a bizottság bevonja, a tervezésbe, miközben mindkét intézmény független marad, akkor sok probléma elkerülhető, amelyek a múltban bizony számos nagy számban jelentkeztek. Sok fölösleges energia és vita ö, volt ennek az ára a múltban. Tehát a kezdettől fogva együttműködés elvét képviselem, ideértve persze a mi intézményünket is, hogy ne csak merev termék szemle legyen itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban, hanem egyfajta folyamatos érdemi kölcsönösség, amely a bizottsági programtervezés, célorientáltság célszerűség folyamatos vizsgálatát jelenteni. Egyébként az előző gyakorlat, az eddigi gyakorlat, a most is folyó gyakorlat a számvevőszéket is frusztrálja, mert a parlamenti képviselők érdekeivel épp úgy meg kell küzdenie a számvevőszéknek, mint a bizottsági szempontokkal. Ha ezek jobban egyeztetve lennének, összhangban alakítanánk ki őket, akkor az intézményeknek is könnyebb lenne a dolga, meg a polgárok is jobban áttekintethetnék az eljárásokat, a programok célszerűségét. A második részben talán újszerűnek tűnő javaslatok vannak, de ezek mind az előző eszmecseréinkből fakadnak. A kijelölésről ez a második rész. Hogy hogyan jelöljük ki jövőben a számbevőket. A számvevő szék tagjai is cserélődnek. Véleményünk szerint új struktúrára van szükség, ez egy átfogó reform lenne a szerződésekkel összhangban. Ugyanis a Lisszaboni szerződés azt mondja ki, hogy minden tagállamból egy számvevőt lehet jelölni. Ennek van ö, értelme, lehet kritizálni is, de ez van leírva. Jó lenne, hogyha a számvevőszéknek is lenne egy kollégiumi plenáris szervezete és egy végrehajtó hatósága, amelyek elválnának a jövőben egymástól a végrehajtó ág felügyelni a nemzeti számvevő székeket, illetve hát állna azokkal együttműködésben, és a már eddig is létező együttműködés a nemzeti számvevőszékek és az európai között formalizáltabb keretek között zajlana. Ehhez persze a nemzeti számvevőszékeket is meg kell nyerni, a tekintetben, hogy az ő tudatukban is kialakuljon az, hogy minden európai pénz közös. Ugyanis az EU költségvetés egészét gyakorlatilag társfinanszírozásban kell, lehet elkölteni, és a szabályszerűség, jogszerűség és szélszerűség a tagállamokra is vonatkozik. Ami a végrehajtó feladatokat illeti. Én egy végrehajtó tanács, egy kilenc fős végrehajtó tanács létrehozását javaslom. Erről persze lehet még vitatkozni, van, aki azt mondja, hogy legyen ez csak egy háromfős, mint ahogy a nemzeti számbevőszékneknél, vagy ötfős. Én azt mondanám, hogy maximum kilenc fős, kiegyensúlyozott képviseletet felmutató végrehajtó tanács működjön, amelyben minden tagállam úgy érzi, hogy érdemben képviselve van, hogy ne alakuljon ki ebből is feszültség. A férfiak és a nők közötti egyenlőség is fontos, és a szakmabeliek, a profi számvevők, a kutat oktatás, a felsőfokú oktatás képviselői és a politikusok is jelen lehetnének ö, valamilyen módon. Eddig is volt egyfajta keveredés, és ez már eddig is jó volt. Nyilván nem azt javasoljuk, hogy a, a tagállamok egyenként tegyenek külön-külön ajánlást a személyekre, hanem ezt az Európai Tanácsban kéne letárgyalni, és nem adhok módon jelölnének a jövőben a tagállamok, hanem elvek alapján. Tehát a tanács tenne javaslatot, a számvevők személyére, és minden tagállam esetében legalább egy férfi és egy nő személyére, akiket a parlament meghallgatna, pontosabban az utolsó körben is legalább egy férfinek és egy nőnek kell megjelennie tagállamonként a parlament előtt, és a parlament negatív véleményét pedig a tanács nem veheti figyelmen kívül, vagy nem ö, tekinthet el tőle. Tehát a jelöltek profilját körültekintően kell kialakítani. A jelöltek legyenek ö, tisztában az EU működésével, és persze nagyszerű, hogyha ö, a világban mindenhol tapasztalatot szerzett kiváló szakembereket küldenek ide a tagállamok, de nem jó, hogyha az illetőnek nincsenek európai ismeretei. Ez egy nagyon sajátos feladat, tehát nem elég jó gazdasági szakembernek lenni, hanem a, a tanács, a parlament és persze a szemlőszék működésével is tisztában kell lenni egy jelöltnek. És a ha ez teljesül, akkor a számvevőtől már elvárható, hogy jó munkát végezzem. Egy kicsit terjedelmi korlátok miatt rövidíteni kellett a szöveget, ugyanakkor még lehet azt módosítani, várom a megjegyzéseiket, javaslataikat. Thank you very much, madam. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevő asszonynak, amiért ilyen kimerítően beszámolt a szövegéről. Azt hiszem, legalább egy jelentésének már eleget a mai ülés során, ugyanis a számbevőszék képviselői eljöttek, és mindkét nem képviselteti magát, úgyhogy már itt egy egyensúly látható. Most pedig megkérem Keldeira urat, hogy szólaljon fel, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is hozzájáruljunk a mai vitához. Köszönöm a szót. Rövidnek kell lennem, ugyanis 10 perc múlva el kell mennem, hogy elérjem a repülőmet. Az egyik tagállamba igyekszem éppen. Szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak és Ejjel Szender jelentéstevő asszonynak azért, hogy megragadták a kezdeményezést, és elkészítették ezt a tervezetet. Ebben a tervezetben olyan javaslatok szerepelnek, amelyeknek, amelyek nagyon nagy kihatással lennének a szembevőszék tagjainak kijelölésére, a vezetőség összetételére, a szembevőszék előtti célkitűzésekre és annak munkájára is. Biztosan megértik, hogy a szembevőszéknek ez ideig még nem sikerült teljes mértékben elemezni az összes javaslatot. A számvevőszék természetesen hajlandó tájékoztatni a számvevőszéket az álláspontjáról az elkövetkezendő hetekben. Úgy gondolom, a számvevőszék tagjainak a talá- éves találkozója a számvevőszék tagjaival október 14-én kerül erre sor, minden bizonyal megfelelő alkalom lesz arra, hogy bemutassuk a saját álláspontunkat. Egyelőre ma a saját személyes gondolataimról tudok beszámolni. A jelentés néhány pontjával kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy a szembevőszék jövőjével kapcsolatos meghallgatáson milyen eh, meg, megfontolások hang, hangoztak el illetve amikor legutoljára itt jártunk a szakbizottságban az akkor elhangzott megjegyzésekkel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy a szembevőszék szerepe a parlament és az Európai Bizottság szerepéhez viszonyítva mérendő, valamint a működését az európai szerződések fektetik le. Az Európai Unió külső ellenőreként a szerepünk koherens kell, hogy legyen az Európai Bizottság menedzsment felelősségével, kompetenciáival, és ennek a parlamentnek a felügyeleti kompetenciáival. Ez áll benne a szerződésben, és a mi szerepünk az, hogy mi legyünk a külső ellenőr, a külső auditáló szerve. ez pedig azt jelenti, hogy A politikai folyamathoz információkat, adatokat szolgáltatunk. A Jeleszender asszony beszélt arról, hogy mit teszünk ezen a téren, és természetesen a nemzetközi ellenőrzési vagy auditáló normáknak megfelelően kell dolgoznunk. Szakszerűen kell dolgoznunk, és világosan látnunk kell azt is munkánk során, hogy a, az auditáló szervek mit érhetnek el, és mit nem tudnak elérni. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság felelőssége, hogy a számlákról beszámoljon és az elért eredményekről, és ezek, ezek az eredmények egyfajta alapot képeznek, amely alapon a számvevőszék ellátja feladatát, mégpedig, hogy független értékelését készíti el a bizottsági információknak annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a jelen parlamentnek a mentesítési folyamatban, és ahogyan Ayala Sender asszony is elmondta, támogatjuk a parlamentet abban, hogy jobb hozzáadott érték arányt érjünk el a közpénzek elköltésében. Tehát a szembevőszék az Európai Unió bevételeit és kiadásait vizsgálja a szerződésnek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy különféle auditálási feladatokat végezünk, például megfelelőségi auditot, pénzügyi auditot, megfelelően a nemzetközi normáknak. Ezek az auditálási módszerek olyan eszközök, amelyek akkor működnek a legjobban, ha összekapcsoljuk őket egymással. Úgy gondolom, anélkül egy ex post ellenőrzéseket végeznénk a pénzügyi menedzsment három dimenzióján, vagy szintjén, a szembevőszéknek nincs hiteles, nem tud hiteles alapot teremtenie arra, hogy felhívja a figyelmet azokra a kockázatokra, amelyekkel a pénzügyi folyamatok járnak, vagy pedig, hogy ex ante iránymutatást adjon, olyan ex ante iránymutatást, amelyről ez a jelentés is szól. Ezért a szembevőszék már most is több projektben részt vesz a pénzügyi audit javítása érdekében. Ez év elején már tájékoztathattam a 2013 13. év elejé programunkról, projektünkről ezen a téren, és azt hiszem a jelentésben megemlített néhány problémát már orvosoljuk, és csak hogy néhány példát említsek, a DASZ és az éves jelentés kapcsán jelenleg dolgozunk egy jobb eszközön, amelyel jobban tudjuk értékelni az európai pénzek felhasználásának szabályszerűségét és hatékonyságát. Nagyon kemény munka folyik, hogy ne csak megvizsgáljuk a pénzügyi válság kontextusában a közpénzek felhasználását, hanem hogy a költségvetésen túl megnézzük azt, hogy mi az Európai Bizottság felelőssége abban, hogy a különböző pénzügyi eszközök révén ki tudjunk keveredni a válsághelyzetből. Emellett úgynevezett átfogó áttekintéseket is szeretnénk nyújtani a különböző pénzügyi kockázatokkal kapcsolatosan, és így tovább. Ez is egy rendkívül fontos új feladat. Tehát úgy látom, hogy a parlament érdeke, hogy a szembevőszék teljes mértékben kimerítse a jelenlegi eszközeinek potenciáját, és minden újabb szemvőszékre hárított feladatot ki kell egészíteni a megfelelő erőforrásokkal is. Például a kockázatszintű pénzügyi kockázatok, a rendszer szintű pénzügyi kockázatok felmérése lenne egy ilyen új feladat, de egy ilyen feladatkör aláshatná a számbevőszék függetlenségét. Éppen ezért, azért, hogy a fontos továbbra is fenntartani a számbevőszék függetlenségét. A szerződés világosan fogalmaz, az Európai Unió intézményeinek együtt kell működniük mindenki érdekeit szolgálva ezáltal, és azt hiszem, elnök úr, az intézményközi együttműködés alapelvei kell, hogy vezéreljenek bennünket abban a tevékenységünkben, hogy a legjobb hozzáadott értékarányt kívánjuk megvalósítani a közpénzek elköltésében, a polgárok érdekében. Fontos, hogy a szembevőszék hiteles, független, szakszerű EU-s intézmény maradjon, amely azokat a célokat követi, amelyeket e parlament is követ. Köszönöm még egyszer az elnöknek és Ejjel Szender asszonynak, amiért ma felszólalhattam önök előtt, és újra el fogom küldeni a számbevőszék írott véleményét és a tervezettel kapcsolatosan, és várom a majdani eszmecserét az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Már ketten is szót kértek. Először is Gelbrandi képviselő következik, utána majd Jean-Pierre Rodi. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Gelbrandi képviselő. Én is köszönöm Ayala Szender asszonynak a munkát. Jelentés tervezete nagy részével egyetértek. Talán egy kicsit jobban ki lehetne domborítani a hatékonyságot a legitimitás kérdése mellett. 2009-ben kezdtem a munkámat képviselőként, és annak idején meglepett engem az, hogy a számvevőszék korábban nem foglalkozott annyit a hatékonyság kérdésével. Összességében azonban össze, egyetértek a jelentéstevővel. Hallhattunk -e továbbá egy bírálatot is a jelentéstevő asszony részéről. A szembevőszéki kollégiumot túl nagynak ítéli, és kompromittálva látja a függetlenséget is. Számomra a legfontosabb a szembevőszék esetében pontosan ez – nevezetesen, hogy független legyen, a függetlenséget biztosítani, szavatolni kell. Ejjel Szentel asszony jelentésében azt mondja, hogy a parlamentnek és a tanácsnak is döntési beleszólási jogot kell adni, ami az éves jelentést illeti, illetve a számbevőszék stratégiáját. Úgy gondolom ez is egyfajta támadás a függetlenség ellen, hiszen Előfordulhat, hogy az éves jelentés politikai megfontolások alapján kívánják befolyásolni, úgy gondolom ez nem lenne üdvös. Mindenek előtt a számvevőszék tagjainak kellene dönteni az éves jelentésről. Ugyanez igaz a számvevőszék eh, vezetőségével kapcsolatosan. És a 28 tagállam képviselőiről van itt szó. A legfontosabb amikor a függetlenségről beszélünk, és komoly aggályok merülnek fel bennem a tagok kinevezésének eh, politikai kérdésé emelésével kapcsolatosan. Az elmúlt években a spanyol, az ír és most a holland jelölt esetében is felmerült ez a probléma. De Fries úr, a számvevőszék kiváló tagja, aki gyakorlatilag kiváló háttérrel rendelkezett a széki munkához, most elutasítatott pártpolitikai indokok miatt. Az a tény, hogy pártpolitikai megfontolások ahhoz vezetnek, hogy a számvevőszék egy kiváló tagja nem tudja meghosszabbítani a mandátumát, hát ezt nagyon rossznak tartom. Elnök úr, szó esett a parlament szerepéről. Jelen pillanatban egyfajta konzultációs szerep jut nekünk a szembevőszéki tagok kinevezésekor. A horvát szembevő kinevezésével kapcsolatosan láthattuk, hogy ez mennyire frusztráló tud lenni. Jó lenne, hogyha a parlament nagyobb szerepet kapna a szembevőszéki tagok kijelölésében, és úgy gondolom ez valóban indokolt lenne. És még egy utolsó megjegyzés, elnök úr. Egyre inkább zavar, hogy a szembevőszék ajánlásaival nem igazán kezdünk semmit. Az európai jogalkotásban, amely nagyon összetett, a számbevőszék megállapítja, hogy ez az, ez az összetettség, növekvő összetettség rossz irányba mutat, de hát sem a bizottság, sem a tanács is végső soron a parlament sem tesz semmit ez ellen. Nem halljuk meg a számbevőszék tanácsait, és nem is vagyunk hatékonyak ezen a téren. A számbevőszék évről évre elmondja, hogy a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén rendre nem érjük el a kitűzött célokat, és az erőforrások és a célkitűzések, illetve eredmények közötti okokozati összefüggés sem fedezhető fel világosan, ez elfogadhatatlan. A vonatkozó költségvetési sor 10%-át emellett tartalékba akarják helyezni. Hát úgy gondolom, hogy ez talán nem is rossz, mindaddig, amíg az Európai Bizottság nem tesz ezen a téren semmit, illetve amíg a célokat nem valósítjuk meg. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Köszönjük szépen. Most akkor jean Odi kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözölni szeretném azt, hogy milyen határozottan munkálkodott ezen a témán a eh, kolléganőm Ayala Sander, eh, Sanders asszony. Örülök nagyon, hogy eh, eszmecserét folytatunk itt a Költségvetési Szakbizottság kebelében, hogy hangot adhassunk annak, hogy tulajdonképpen rossz érzéseink vannak a különböző nemzeti és európai parlamenti és a, a széki körökben, tehát jó, a szót adunk ezeknek. Elnök úr és jelentéstevő asszony, szeretném támogatni az Európai Számbevőszék elnökének Kaldere úrnak a nem támogatni, hanem inkább támogatni őt abban, hogy mielőtt a módosítókat benyújtjuk, tisztázza a számvevőszék bíráinak az álláspontját, tehát hogy azt, azt illetően, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésünkre. Tehát támogatom azt a gondolatot, hogy ez a dokumentum is segít a vita során. A javaslatokat illetően. Azt hiszem, hogy szükséges, hogy legyen egy támaszkodási pont, és ezek a nemzetközi normák. Nem szabad ezektől eltérni, mert ha ezt tesszük, akkor tehát hogyha eltérünk tőlük, akkor az intézményeink túlságosan szem előtt lennenék, tehát úgy tűnnének, mintha a nemzetközi normák, amelyek számviteli normák is, és ellenőrzési normák, amelyeket a különböző szabályok diktálnak. Fontosak, hogy azok szellemében járjunk el. Tehát fontos, hogy ezek az ellenőrző intézmények függetlenek legyenek. E, én például tartózkodóan fogadom azt az ötletet, hogy az európai számvévőszékre támaszkodjunk A belső, ugyanis a belső és a külső ellenőrzés az utóbbit a számvevőszék végzi, az az nemzetközi normákban van. A számvevőszék sok mindent tehet a bizottság szolgálataival kapcsolatban, de nem hiszem, hogy az Európai Bizottság mert nem független, legalábbis az ott dolgozó hivatalnokok nem, a, a DASZ-hoz vezető folyamatban szerepet játszhatna. A DASZ az Európai Unió konszolidált számláit illetően, amelynek az ellenőrzését a nemzeti számvevőszékek is végezhetik itt a módszertanban az utolsó oldalon kifejti saját maga a, a számvevőszék azt a gondolatot, hogy miért kell ebben az irányban elmozdulni. A nemzetközi, nemzeti számvevőszékek azok függetlenek, de a kormány az nem az audit láncban szerepet játszanak a nemzeti számvevőszékeket is. Én ellátogattam a francia számvevőszékhez, láttam, hogy milyen fizetéseket kapnak, milyennek a kinevezések, és biztosak vannak, hogy ők nem függetlenek míg a nemzeti számvevőszékek teljesen függetlenek. A munkaprogramot illetően a 12-es bekezdésben a, a, úgy értelmezem, hogy a számvevőszékhez lehet fordulni, hogyha problémákat látunk a bizottság programjában. De ennek a programnak politikai gondolatok alapján kell felállnia, nem pedig auditor, auditálási gondolatok alapján. A 15-ös bekezdésben pedig a jogalkotási javaslatokról van szó, és azt hiszem, hogy minden demokráciában a parlamentnek egyik fő feladata a politikai, költségvetési és végrehajtási hatalom ellenérzése, és a számvevőszék fogalmazza meg a véleményt. Tehát azt hiszem, hogy pontosítani kell ezeket a gondolatokat. Minden esetre én egy független számvevőszéket szeretnék, és egy olyan éves megbízhatósági nyilatkozatot, amely egy egyszerű jelentés. Tehát, hogy a számvevőszékek tanúsítványokon rendelkeznek, mi a helyzet a hiba, hibákkal, és a többi, és ezek irányában fogok módosítókat bejelenteni. Hogyha a DAS-t nem fogadja el a parlament, akkor egy eléggé érdekes helyzet áll elő, hiszen nem lesz szankció. Hogyha negatív a DASZ, tehát a megbízhatósági nyilatkozat, akkor a parlamentnek egy, egy olyan bizalmatlansági indítványt kellene benyújtania, amely alapján meg lehet vizsgálni ezeket a feladatokat. Tehát nem lehet, hogy negatív megbízhatósági nyilatkozatot kapjon egy e, ügynökség, és az igazgatója úgy folytatja munkáját, mintha mi sem történt volna. Ez a mentesítés e, folyamatának a megkérdőjelzése. Az intézményi szervezetet és szervezést illetően az igazgató tanácsok a számvevőszékből eh, függ, eh, eh, nyilvános állami ügynökségeket tennének, hát én ezzel kapcsolatban fenntartással élek. élek. Nem tudom, hogy az ilyenfajta struktúra alkalmazni tud-e az igazgató tanács formájához. Ezt még meg kell vitatni. A kinevezéseket illetően egyetértek a kolléganőmmel, és sajnálom amit, azt, ami Spanyolországban történt, és azt hiszem, van, aki itt mosolyog, azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy az a személy, aki az ellenőrt kinevezi, az legyen, aki a vizsgálati ellenőrzési munkát ö, megkapja. Tehát ö, olyan fizetést kell az ellenőrnek adni, hogy teljesen független legyen. Manapság a kormányok nevezik ki az ellenőröket a, a parlament véleményével szemben, és ez nem felel meg a normális ellenőrzési feladat, feladatok, feltételek szellemének. A nemzeti, tehát a kormányoknak el kell, hogy fogadja ezt a pozíciót, és a parlamentnek kell az ellenőröket kinevezni. Ez lenne a megfelelő képlet. A tanács testületéségében szemben, állhat ezzel a véleménnyel, hiszen lehetséges, hogy túlzásba esik a parlament, és akkor a tanács testületileg szembeállhat ezzel, de ha szavazás van, és hogy a, ezután a, a kormány az nyomást gyakorolhasson, ez nem lehetséges. Tehát a a parlamentnek kell a számvevőszék tagjait kinevezni. Ennyit akartam mondani, és annyit mondani kollégámnak, kolléganőmnek, hogy bizonyos javaslatokkal kapcsolatban ugyan vannak fenntartásaim, de szeretnék gratulálni neki a munkájához és a javaslataihoz, amely eh, megoldaná azt a rossz szájízt, eh, amelyet a, a eh, költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban érzünk. Thank you very much. Anybody? Nagyon szépen köszönjük. Szeretne -e még valaki felszólalni? Ha nem, akkor lassan be is fejezzük ezt a napi rendi pontot. 16 óra 31 perc van. Mielőtt megkérném Ayala Sander asszonyt, hogy zárja le a vitát, Odi úr az ütemtervre utalt, mi áll a tervben, nos, október 17-e a módosítók benyújtásának határideje, pontosan déli 12 órakor. Hogyha további dokumentumok érkeznek Caldera úrtól, magyarázatokkal egy egyetemben, akkor ugye kérdés, hogy megtartsuk -e ezt a határidőt, avagy sem, de talán majd a koordinátorok a koordinátori ülés során megtárgyalják ezt, ha valamilyen rendkívül fontos dologra bukkannak, akkor esetleg eh, akár egy hónappal is elhalaszthatják, a módosítók benyújtásának határidejét, ugyanis a terv szerint november 7-én döntenénk itt a szakbizottságban a jelentésről és a decemberi plenáris ülésen kerülne elfogadásra, majd a parlament által, tehát legyünk nyitottak és rugalmasak a határidőkkel kapcsolatosan, ha a szükség úgy kívánja. Talán érdemes lenne arra is odafigyelni, hogy a politikai pártok ne legyenek befolyással pártpolitikai megfontolások alapján a szembevőszéki jelöltek kinevezésekor. Odi úr, röviden. Az ütemtervet illetően röviden a dok Caldera úrnak a dokumentuma nagyon fontos lesz, hiszen a számvevőszék véleményét ecseteli. A, mindesetre a választási kampány előtt ne kerüljön ez a plenárisra, tehát akkor először bizottságban legyen, és aztán Caldera úr dokumentuma, alán, ala, dokumentuma alapján nyújtsuk be a módosítókat a plenárisra, de mire a választások előtt nagyon jó lenne megszavazni ezeket. Köszönöm szépen. Kedves jelentéstevőn, kedves Énász, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Röviden megköszönném Káldera úrnak, hogy eljött, igaz már elhagyta az üléstermet, de mégis köszönetet mondok neki, hogy elfáradt ide. Tudomásul veszem a kollégák meglátásait, hiszen jogos is, a követelés, hogy legyen független a számbevőszék. Ez nekem is ugyanúgy szívügyem, mint mindenkinek itt a teremben, de fontos, hogy a számbevőszék olyan állásfoglalásokat tegyen közzé, amelyeknek igenis súlyuk van az Európai Unió érdekvédelme szempontjából. Hiszen frusztráló mind számunkra, mind a számbevőszék tagja számára is, hogyha egy állásfoglalás születik egy már lezárt és szinte már el is feledett programmal vagy projekttel kapcsolatosan, és ez meg is történt a múltban. Rendkívül lehangoló lehet, hogyha az ex post elvet olyannyira végletesen értelmezzük, hogy végül a szemvevőszéki állásfoglalást már nem is tudjuk használni semmire. Ez nem függ össze a függetlenség kérdésével. Fontos, hogy a költségvetési szakbizottságok meg tudjanak nyilatkozni a számvevőszéki stratégiával és programmal kapcsolatosan, ugyanakkor nem szabad engedni, hogy a számvevőszék csak ex post módon tudjon tevékenyé válni, fontos, hogy ex ante eszközei is legyenek. Ez egyébként így is volt, például akkor, amikor a tanácsnak egyik napról a másikra kellett döntenie a válság kezelésének eszközeiről, amely eszközöknek ugye közvetlen kihatásuk volt az EU-s költségvetésre is. A számbevőszék megpróbált időben reagálni, és megpróbálta meghaladni a tisztán ex post cselekvési mintát megpróbált ex ante tevékenyé válni. Ez egy nagyon fontos momentum lehet, anélkül, hogy sérülne persze a számbevőszék függetlensége. De az a frusztráló helyzet, amely előáll, amikor a szemvőszék állásfoglalása egyszerűen időbeli okok miatt nem válhat hasznunkra, hát ezt a helyzetet mindenképpen orvosolni kell. Ami a szemvevőszék összetételét illeti, osztom az egyik-másik bírálatot, viszont szívesen folytatnék eszmecserét arról is, hogy hogyan tudnánk a jelölési folyamaton javítani, illetve hogyan tudnánk a parlament súlyát mindebben növelni. Gyakorlatilag ezüstálcán kínáltuk a tanácsnak a lehetőséget, hogy a parlamenttel szemmel fellépjenek, ezt azért nem kellene megismételni. Ami pedig az ütemtervet illeti. Fontosnak tartom, hogy a jelentés ne heverjem parlagon még tovább. Nem tudhatjuk, hogy mennyiben fog az új parlament érdeklődést mutatni a téma iránt, és fontos azonban a másik oldalon megvárnunk a számvevőszék álláspontját is írásban. Például a szakbizottság és a plenáris szavazás között is elolvashatnánk és megtárgyalhatnánk a számbevőszéki dokumentumot, ezzel az ütemtervünkön nem kellene változtatni, mégis megadnánk a lehetőséget a számbevőszéknek is, hogy reagáljon Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a nyolcas napi rendi pontot, most akkor a hetesre térünk. Az a javaslatom, hogy tegyük a következést. Először is Piper úrnak adom meg a szót, utána szemet a, szemet a, a, biztos úrnak, és a számvevőszék képviselőjének. Piper úr, öni a szó. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy bevezethettem a jelenlévő tagokat a témába. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak és kifejezetten Semet a biztos úrnak a jelentést, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szól, és amelyet az Európai Parlament kért is, és a kérésnek megfelelően el is készült. Ez a jelentés jelenlegi formájában, és ezt meggyőződéssel mondom, igazi segítség a számunkra. Segítség abban, hogy átláthatóbbá váljanak a dolgok, hogy a különböző támogatásokkal kapcsolatos eljárások, az egyes tagállami hibaarányok valóban megítélhetőek legyenek a részünkről. Természetesen nem lennénk igazi parlament, ha nem lennének még további követeléseink is, de az eszmecsere során, miután a biztos úr felszólalt, majd erre még bővebben kitérek. Szeretném azonban elmondani, hogy általánosságban nagyon elégedettek vagyunk. Mielőtt felszólalna a biztos úr, engedjék meg, hogy tegyek még egy-két megjegyzést. Talán fel is tehetek néhány kérdést is, amelyeket aztán meg is válaszolhat a biztos úr. Ami feltűnt nekem, az az, hogy nagyon kevés, nagyon alacsony azon tagállamok száma, amelyekre a 2012-es pénzügyi korrektúrák vonatkoznak, és néhány, nagyon, néhány kevés tagállam felelős a hibarány 70%-áért. És van egy tagállam, amely kilóg a sorból, azt hittem nem is hihetek a szememnek, Spanyolország felelős a, a vissza, visszakért pénzek 58%-áért, és az Európai Regionális Alapban, itt is nagyot néztem, Európa szerte 2416 eljárás volt, és ebből 1952 Spanyolországban zajlott, illetve Spanyolországgal kapcsolatosan. Képviselőként döbbenettel olvastam ezeket a számokat. Először is magyarázatot kérnék az Európai Bizottság részéről, Talán fel tudna világosítani bennünket ezzel kapcsolatosan. Számomra elképzelhető magyarázat az, hogy egy mély válságban lévő országban a közbeszerzések területén nagyon lassan tudták csak orvosolni a helyzetet a szabályok betartásával kapcsolatosan. Lehet, hogy a támogathatóság esetében itt-ott szemet hunytak egy-egy hiányzó feltétel fölött. Ez persze nem lehet ürügy, de talán magyarázatot adhatna a kialakult helyzetre, amelyel a régiók egyébként saját maguknak is ártottak, úgy gondolom. Tehát érdekelne, hogy ezek a kilógó országok, Spanyolország mellett Görögországról és Olaszországról van szó, és hozzájön aztán még Lengyelország és Románia is, kitűnik a többi ország közül. Érdekelne tehát, hogy hogyan tudja ezt, ezt megmagyarázni, mi az oka ennek a jelenségnek, és ön milyen következtetéseket von le mindebből. Hiszen ezek olyan információk, amelyeket nem csak mi kapunk meg itt a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság tagjai, hanem ezek nyilvános adatok is, és persze, európai, összeurópai szinten hangulatkeltésre is nagyon megfelelőek ezek az adatok. Fontos, hogy válaszokat találjunk arra a kérdésre, hogyan is akarunk bánni ezzel a kialakult helyzettel. Nyilván elgondolkodtunk már azon, hogy a parlament részéről milyen követelésekkel álljunk elő, de én most visszafogom magam, hiszen kés- később is még szót kapok majd. Úgyhogy ezt nem is boncolgatnám tovább, feltennék inkább ehelyett még néhány kérdést. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap közötti nagy különbségekre is kitérnék. A szociális alap esetében 91%-os százalékot látunk, a regionális alapban pedig 25,8 százalékos arányt. Hogyan lehet ezeket a hatalmas különbségeket megmagyarázni? Aztán a gold plating kapcsán is szeretnék magyarázatot hallani. A tagállamokban egyre bonyolultabbá válnak a szabályok. Gajer úr készített egy kiváló jelentést, ebben is választ kerestünk arra a kérdésre, hogy miért, és milyen terjedelemben fogalmaznak meg a tagállamok járulékos további feltételeket, és hogy milyen konzekvenciákat lehetne levonni, ezzel kapcsolatosan a bizottság ugyanazokat a válaszokat adta, mint tavaly. Semmilyen új információt nem kaptunk, annak ellenére, hogy Gayer kolléga nagyon drámaian írta le a helyzetet, úgy gondoljuk a gold plating kapcsolatos helyzetre még mindig nem találtunk megfelelő választ. Ezek lennének az előzetes megjegyzéseim. Az Európai Unió költségvetésének védelméről szóló jelentésre szeretnék tehát ebben az első felszólalásomban összpontosítani. Amikor a költségvetés védelméről van szó, érdekelne, hogy az önök véleménye szerint hol sérült a költségvetés, milyen mértékben sérült például be nem hajtott kamatok révén, az elhúzódó eljárások miatt a tagállamokban, és így tovább. Hiszen valós összegek vesztek el. És nem kellene-e egy további lépésben számszerűsíteni a dolgokat? Konkrétan megnevezni, hogy a hibarányok miatt, illetve az elhúzódó folyamatok, eljárások miatt mennyi pénz veszett el az európai költségvetésből. Ezáltal talán még őszintébb választ adhatnánk arra kérdésre, hogy hol is vannak problémák a költségvetés végrehajtásában. Szeretném azonban megemlíteni azt is, hogy nagyon örültünk annak, hogy 22 tagállamban szemmel láthatóan jól mennek a dolgok. 3,5%-os arányokról, hibaarányokról beszélhetünk hosszú, hosszabb időszakokon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a különböző szankcionálási, ellenőrzési eljárások és egyéb eljárások a tagállamok és a bizottság részéről is hatékonynak bizonyultak. Zárásképpen pedig szeretném megkérdezni azt is, hogy mit tegyünk azokkal a tagállamokkal, amelyek kilógnak a sorból, milyen ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság a számukra, és milyen tanulságot van le e, néhány kevés tagállam rossz magatartásából. Elnézést. Még egy megjegyzésem. Ez a kérdés, ez utóbbi kérdésem nem csak az Európai Bizottságnak szól, hanem természetesen a számvevőszéknek is. Tudom, hogy a számvevőszék és gondolkodik azon, hogy mi történjen ezekkel az országokkal, természetesen érdeklődéssel fogadnám a számvevőszék válaszát is az utóbbi kérdésemre. Nagyon szépen köszönjük, Piper úr. Most pedig Semet a biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a jelentéstevőnek is a bevezető gondolatait. Három jelentést akartam tulajdonképpen bemutatni, amelyeket most vitatunk. Aztán egy közlemény is volt, a, amelyel ön foglalkozott a bevezetőjében is. Nos, akkor először is az összefoglaló jelentést szeretném előrevenni. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy nagyon fontos elszámoltathatósági eszköz, nem csak az eredményeink, hanem a gyenge pontjaink szempontjából is, és olyan az, az éves tevékenységi jelentéssel kapcsolatos tevékenységgel, amelyek itt szerepelnek. Örülök, hogy a számvevőszék ezt a jelentést úgy tekintik, hogy a pénzügyi irányítást megfelelően mutatja be. 15 főigazgató és a végrehajtó ügynökségek igazgatója 29 fenntartást fogalmazott meg. A kockázati 2,6 milliárd és 3,5 milliárd euró között mozog. Ez azt jelenti, hogy 1,9 és 2,6 százaléka a végrehajtási kifizetéseknek. Végül pedig a, pénzügyi korrekciók azok jelentesen növekedtek, 4,5 milliárd euróra a korábbi 1,8 milliárdhoz képest a 2011-ben. Később megmagyarázom majd, hogy ez a jelenlegi költségvetés kitettségére jó hatással volt. Egy, ebben a jelentésben vannak ö, konkrét utasítások is a bizottság szolgálaitól, különösen az következő kérdésekben a közbeszerzési hibáknak a számszerűstése aztán a kritériumok, amelyek fontosak a koherencia és az áttekinthetőség szempontjából. Aztán az egyszerűstett költségopcióknak a nemzeti támogatási szabályokkal való helyettesítése, aztán a felfüggesztési kifizetések, 4,9 milliárd eurót jelentett a megszakításokra, és Olaszországban, Csehszlovákiában többek között a felfüggesztéseket is illeti. A pénzügyi korrekciók növelték azokat az összeket, amelyeket a rendes költségek közül kizártak majd szólok az EU költségvetés védelméről is. Ezen kívül a költségvetés rendelésnek az új rendelkezései szerint a tagállamoknak jelenteni kell, és a közös irányításról is szó van benne. A bizottság a nemzeti nyilatkozatokat támogatja, hogyha már az új jelentési keretet bevezették, és megfelelően eh, működik. Jan Mulderrel együttműködők, hogy egy eh, közös sablont eh, használjunk jövő év elejétől kezdve. Végül, de nem utolsó sorban, a bizottság az összes szolgálatában a az új generációs programok végrehajtására koncentrál, és a 2014-2020-as pénzügyi eh, perspektívákra. Végül pedig a 318-as cikk az EUMS-ben eh, eh, azt jelenti, hogy az önök javaslatait figyelembe veszi a bizottság. Elfogadta a bizottság egy összefoglaló jelentést párhuzamosan júliusban vagy júniusban. A finanszírozási programok az Európa 2020-as kezdeményezés elérésére szintén itt szerepelnek, hogyha megvan ez ezekkel kapcsolatos jelentés. Ezen kívül az összefoglaló jelentés a bizottság szervezeteire is támaszkodott. Itt ezekben az ellenőrzésnek az eredményeit összefoglalják, aztán az ellenőrzéseket a bizottság szolgálataiban és a végrehajtó ügynökségekben. A 29-es ügynökség kezül 2000-telben a horizontális teljesítményi ellenőrzésekre hangszor, helyezném a hangsúlyt, azért, hogy a teljesítménykultúra felé mozduljunk el. Az éves tevékenységi jelentést illetően a folyamatok jók voltak, de még lehet rajtuk javítani például a teljesítményt illetően és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás területén a, azon ö, szervezetek, amelyek az éves jelentést vizsgálják, azok számára ez fontos, és a bizottság központi szolgálatai számára is, tehát hogy milyen módon ö, prezentálják az információt. Ez a 2013-as gyakorlatra is vonatkozni fog. Ezen kívül a munkatársaknak az elosztását illetően egy keretet állapítottak össze azért, hogy az emberi erőforrás igényeket jobban teljesíthetsük. Itt elsősorban a, fel, a források felhasználásának az átláthatóságát próbálják biztosítani, és a képzési szükségleteknek a jobb meghatározását, azért, hogy ez fedje a szolgálatoknál azt, hogy milyen szakértelemre van szó. A bizottság egy új teljesítményi kultúrát akar bevezetni a szolgálataiban, és az, az ellenőrzési szolgálat az 50%-ban teljesíti ezeket a feladatokat. Ezen kívül a 2011-es mentesítésben is fontosak ezek a kérdések. Épp ezért a mentesítés ajánlásaiból én elsősorban a négy prioritási akcióra koncentrálnék, amelyet az önök állásfoglalásában találják. Az első azt kéri, hogy a bizottság egy közleményt alakítson ki az EU költségvetés előkészítéséről. A közleményben, amelyről később majd beszélek, az áll, hogy habár a tagállamok és a bizottság nem tudja az összes egyéni hibát megakadályozni, a korrekciós rendszer az eh, a hosszú távon megfelelően védi az EU költségvetést. A bizottság jól, eh, jól haladt a második prioritást illetően, ez pedig a hiba százalékkal kapcsolatos, hiba arányal kapcsolatos. Nézzük, hogy milyen eh, tevékenységek vannak ezzel kapcsolatban. A megszakítás, a fizetések megszakítása és fel felfüggesztése illetően azt mutatja, hogy a gyenge ellenőrzéseket kell javítani kell. A pénzügyi korrekciós folyamatokat felgyorsították, és az egyszerűsített költségopciókat illetően az ES, ESA és a regionális fejlesztési alapoknál ezt ösztönözték. Megnézte a bizottság a hibáknak a gyökereit, és ennek következményeként bizonyos tagállamok, Portugália, Spanyolország, Bulgária és Olaszország már a, megváltoztatták a vidéki fejlesztési programokat azért, hogy a, a hivaszámot csökkentessék, és ezen kívül a megszakítási és a felfüggesztési javaslatok is szerepelnek a bizottság anyagában. A bizottság elkötelezte magát a harmadik prioritási akció megvalósítását területén is, ez pedig az értéklési, értékelési jelentésben van, és ez a teljesítményi auditokkal kapcsolatos. Az új generációs programokban még tovább javítják ezt a programot, olyan elemekben lesznek, amely az erősebb teljesítményi keretnek felel meg, például az intelligens célkitűzések, és a többi, ahol az eredményesség és a hatékonyság a 2020-as prioritási céloknak felel meg. A negyedik prioritási e, cél a jövedelmek és a hagyományos e, saját forrásokat illetően a e, cselekvési terv, amely az adócsalás és az adó el elkerülés ellen harcol. A bizottság egy irányelvjavaslatot tett a csalás elleni harcban, amely a 2012-es büntető törvényekre támaszkodik. A tanács és az Európai Parlament a, például a cigaretta csempészés ellen harcol. A végrehajtási eh, számok azt mutatják, hogy a hatékony és eredményes eh, pénzgazdálkodás a költségvetés területén eh, mindenképpen eredményeket szeretne produkálni. Elnök úr, hölgyeim és uraim, végül pedig az első közleményről szeretnék beszélni, amely az EU költségvetés védelmével foglalkozik, Piper úr is erről beszélt. A bizottság prioritásai az EU költségvetés végrehajtását illeten az, hogy értéket teremtsünk az EU politikai célkitűzések területén. De a bizottságnak ugyanakkor az a felelősségi köre is, a többi pénzügyi szereplővel, hogy megvédje az EU pénzügyi érdekeit. Ezért a végrehajtott tevékenységek e, ebben a védelemben figyelembe kell, hogy vegyék a bizottság felügyeleti szerepének és ellenőrzési rendszerének az értékelésében fontos, hogy áttekintse a jogi és a szervezeti keretet, és a, a korrekciós intézkedéseknek a kézzelfogható eredményeit is meg kell, hogy mutassa. Szeretnék a következő új elemekre koncentrálni. Először is a pénzügyi korrekciók mennyisége az a kifezetéseknek a volumenének kell megfelelni. Például 4,4 milliárd euróról van szó, amely 32 százaléka a kifizetéseknek. A, a kiadásoknak a több éves jellegét illetően az EU költségvetésből a 2012-es korrekció az az előző éveknek a hibáit tükrözik. De ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer nem megfelelő. A második új elem az a kapcsolatról beszél a kiadások és a korrekciók között, ez több évre terjed ki, és a trendeket és a nagyságát mutatja a korrekciós intézkedéseknek, amelyeket végrehajtottak. Végül a pénzügyi korrekcióknak és behajtásoknak a száma a 2009-2012-es évre az 2%-a a kifizetések átlag volumenének. Az elsősorban az előző években történt kifizetéseket illetően e, a e, hatása azt jelzi, hogy ezeket e, azon mutatókkal együtt kell figyelembe venni, amelyeket amely a hiba százalékot jelenti, amit a 2009, 10 és 11-re a számvezőszék mondott 3,3, 3,7 és 3,9 százalék volt. Hogyha messzebb tekintünk, akkor azt látjuk, hogy 94 óta a közös irányítás 17,5 milliárd e- eurót jelent, és ezeket korrigálták, és még további milliárd eurót is jelent a jövőben. A regionális a kohéziós alapokat illetően a pénzügyi korrekciók a 2000 6-7-es időszakra, amely most lezárásra kerül, 8, 8 milliárd eurót jelent. Ez 4%-ot jelent a teljes hozzájárulást tekintve. A harmadik új elem az, hogy a részletes információ és az összehasonlítás a tagállamok között a kifizetéseket és a pénzügyi kireakciókat illetően szintén megvan. Ennek a témának az összetettsége és az új elemek azt szükségeltetik, hogy az önök bizottságának segítségével a bizottság sok további magyarázatot főzzön ehhez. Épp ezért szeretnék egy szemináriumot szervezni ezzel a témával kapcsolatban. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság bizonyítani tudja a megelőző és korrekciós tevékenységét az EU költségvetését illetően Tudja a bizottság, hogy mennyire fontos ez a politikai dokumentum, amelyet ezen túl minden évben megjelentetnek majd. Bíznak abban, hogy a 2012-es és a következő mentesítés vitája során is fontos lehet ez. Most pedig akkor más konkrét témákra kérek át. Spanyolországra, illetve azokra a pénzügyi kiigazításokra, amelyek szükségesé váltak Spanyolország kapcsán. Jelentős összege ezeknek a korrekcióknak azzal függött össze, hogy a 2000, 2006-os programozási időszakot le kellett zárni, és figyelembe kell venni, hogy van egy ellenőrzési lánc az egész folyamatban, és a végső láncszeme ennek a folyamatnak a mi szolgálataink, amelyek minden részleteiben ellenőrzik a kifizetéseket a kedvezményezett tagállamok felé, és ha bármilyen hibát találnak, vagy nem jogosult kifizetést, akkor pénzügyi kiigazítást javasolnak a tagállamnak. Spanyolország esetében Súlyos hiányosságot tártak föl a kollégák a rendszerben erre az időszakra vonatkozóan, és ez nagyon sok pénzügyi korrekciós lépést tett szükségesé. De nem mindegy, hogy hogyan magyarázzuk a számokat. A mi célunk ezzel az volt, ezzel a közleménnyel, hogy bemutassuk, hogy a bizottságnak megvan minden eszköze, mind a megelőzés, mind a utólagos korrekció területén, ha valami a tagállamokban elromlik, és a megelőző kar, ág az a kifizetések felfüggesztésében áll, és itt komoly összegekről van szó, sőt ezek nőttek, ezek az összegek, a felfüggesztett összegek 2012-ig is még. De nagyon fontos eleme a rendszernek az, hogy több éves ellenőrzési ö, folyamatot folytatunk ex post módon, és a fellépéseket is ö, folyamatosan el tudjuk indítani, hogyha a folyamatos ellenőrzés hibákat tár föl. Tehát ezzel a kommunikációban közleményre bemutattuk, hogyha több éves megközelítésben ö, bánunk a programokkal, azok végrehajtását úgy ellenőrizzük, akkor az EU költségvetése jobban megvédhető mert ez a kiigazító ellenőrzési águnk most már folyamatosan működik, sőt erősítettük is azt, és ha korrekcióra van szükség, akkor a tagállamot felkérjük, hogy a maga rendszerét is ö, alakítsa át, a saját ellenőrzési rendszerét, tehát nem csak az egyes hibákat javítjuk ki, hanem a strukturális gondokat is próbáljuk orvosolni, amelyek miatt a hibák előfordultak. E Spanyolországban konkrétan azzal függött össze, hogy a régiók autonómiája magas szintű, és különböző megközelítéseket alkalmaztak a régiók a végrehajtásban. Ez már egy politikai kérdés persze, ez már Spanyolország államstruktúrájára vezethető vissza, de tény az, hogy ugyanazokat a szabályokat többféleképpen értelmezték a spanyol régiók. Ez volt a fő gond. Az előző bevezető beszédemben talán már utaltam rá, hogy szerintünk ezzel a problémával hogyan lehetne legjobban, leghatékonyabban foglalkozni. A tagállamokkal is sokat tárgyaltunk erről. Szerintünk az egyszerűsített költségelszámolás rendszere lenne. Bizonyos programok bizonyos tevékenységei tekintetében, mert a szabályok bonyolultsága is hiba forrás, és ha általányokkal tudnánk számolni, általány kifizetéseket lehetne eszközölni, akkor bár itt ugye súlyos jogosultsági problémák vannak, akkor csökkenthetőek lennének legalább ezek a típusú hibák. A jelentésünkben ugye arra is utalunk, hogy a tagállamok túlzott szabályokat alkotnak még az európaiak mellé, ráadásul túlbonyolítják az amúgy is bonyolult rendszert és jó, hogy most eljutottunk oda, hogy ezt látjuk, és a következő programozási időszakban a tagállamokat arra fogjuk kérni, hogy előzetes felhasználási kritériumlistákkal álljanak elő, hogy lássuk előre, hogy később ezekből adódik-e probléma, illetve hát, hogy ne adódjon ezekből probléma. ök más tagállamokra is utalta, Görögországra, Olaszországra többek között. Az ilyen nagy összegű pénzügyi kiigazítások is bizonyítják, hogy ott vagyunk a tagállamokban, fellépünk, hogyha gondok vannak az EU pénzek elköltésével. Tehát keményen védjük az Európai Unió költségvetését ezekkel a pénzügyi kiigazításokkal. Elvileg ugye ezek a kiigazítások a, a kifizetési nyilatkozatokon túlmutató korrekciók a jövő kifizetéseire is vonatkozó strukturális jobbítások. Tehát ez egy nagyon fontos eszköz a kezünkben, amely segítségével az EU költségvetést hathatósan tudjuk ex post módon, de több éves rendszerben védeni. Köszönöm szépen, Szemeta biztos úr. Nagyon örülök annak, hogy hosszú idő után újra részt vehetek ilyen vitán. Azt hiszem korábban soha nem hallottunk ilyen részletes kifejtést egy biztostól ezekben a témákban. Tisztelt képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy most sok minden kiderült. Közben ö, fiatalok egy csoportja érkezett körünkbe. Üdvözlöm a látogató csoportot, és megadom a szót az Európai Számvevőszék képviselőjének, nevesen Kersti Kajulaj asszonynak. Elnézést, ha nem jól ejtettem ki a nevét. Jól ejtettem? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bevezetőt, és Semet a biztosnak is a, ezt a világos bevezetőt. A 2011-es mentesítési eljárással kapcsolatos dokumentum vonatkozásában úgy gondolom, hogy ez egy hasznos anyag, benne van minden, ami benne lehet, és, és az Európai Bizottságra vonatkozó jogi megszorításokkal foglalkozik. Ezek, ez az anyag nagyon hasznos lesz a későbbi jogalkotásban is, mert hogyha a parlamentünk kéréseit figyelembe veszik majd a jövőben, az feltétlenül ödvözlendő. Örülök annak is, hogy a bizottság fellép annak érdekében, hogy a közös közbeszerzési eljárások ügyében harmonizáltabb legyen a fellépés, ez is a kiadások egy jelentős részét lefedi. A bizottság azt állítja, hogy fontosnak tartja a performancia mutatókat a jövőbeli pénzügyi menedzsment vizsgálata során. Attól tartok azonban, hogy a következő 2014-es 20-as időszakban a költségvetésünk és a költségmenedzsment elsősorban input alapú lesz, tehát erre nem igen fog sor kerülni. Köszönöm a lehetőséget, hogy a vitában kommentálhatjuk a bizottság költségvetés végrehajtásáról szóló jelentését. Több éves tükörben és 2000, a 2012-es korrekciós összegek, a 2000-2006-ig terjedő időszakra vonatkozó számok jelentősek voltak. 2006 és az M plusz 2 szabály értelmében végül is a 2008-ig terjedő időszakban a számvevőszék nagyon sok hibát jelzett, főleg a kohéziós politika kifizetései területén, ezért bőven van hol még a bizottságnak fellépnie, és konkrétan visszabehajtania pénzeket. A bizottsággal egyetértek abban, hogy a nemzeti költségvetés elköltését is vizsgálni kell, még hogyha a két dolog csak távolról függ össze. Amikor a hibákból adódó elvonásokat, visszafizetéseket nemzeti költségvetésből kell kipótolni, azt látjuk, hogy milyen szörnyű következményeket vonhat maga után, akár a retroaktív kipótlás szükségessége esetén az összegek magasabbra rúghatnak, mint az eredeti tervezett összegek. Reméljük, hogy a következő pénzügyi terv időszakában ez nem lesz már így. Második megjegyzésem ebben a kritikai elemzésemben az, hogy a pénzügyi kiigazításokat a projekt szinten kell megvalósítani, a bizottság feladata az, hogy a pénzügyi kiigazításokról döntsön. De a tagállamoknak is feladata van, nekik kell helyben, a tagállamon belül a pénzek visszabehajtásáról gondol, gondoskodnia. A szigorú fellépés gyakran gyorsan alacsony hibarányt generál, de máshol, máskor pedig nem. Ha a tagállam tehát ennek a megosztott menedzsmentnek a saját részét nem látja el, nem végzi el, akkor megmaradnak a hibák, és a számvevőszék jogosan kimutatja, hogy a legalacsonyabb szintű kifizetések területén is hibák maradnak. Tehát ahhoz, hogy a visszabehajtás hatékony legyen, annak a legmélyebb szintig el kell nyúlnia. Röviden összefoglalva, a bizottság rámutatott arra, hogy felgyorsult a bizottság működése, és jobban átlátja a helyzetet a tagállamokban, de ez még mindig nem elegendő szint, még mindig nem sikerült több helyen a projekt szinten ugyanis javulást elérni. A 2009-es számvevőszéki jelentésében a számvevőszék mindezeket kimutatta már. 2012-es éves jelentésében ugyanezeket kénytelen volt megismételni ezt az elemzést azokra az adatokra ö, alapozta a számbevőszék, amelyek a konszolidált számlák lezárása után ö, tárultak föl, és a korrekciók és a behajtások ö, volumene továbbra sem csökkent. Noha a számbevőszék 2012-es jelentését már lezárta, és erről szól egyébként e, e problémáról szól a szemvőszék 12. fejezetének első része. A bizottság belső ellenőrzési rendszerének jelentés tételére még várunk. A 2012-es évre vonatkozóan ez még nem készült el, így aztán nem is tudom ezt a kérdést rendesebben kifejteni konkrét kérdésekben az előadó kérdezett a számvevőszéktől és a bizottságtól egyaránt, mit lehetne tenni, hangzott a kérdés, hogy a behajtások hatékonyabbak legyenek. A tagállamokat ösztönözni kéne abban, hogy maguk sem legyenek, legyenek érdekeltek hiba gyanús összegek jelentésében, hanem maguk is saját veszteségnek tekintsék az ilyen hibás összegeket, és saját hatáskörben eljárjanak. Emlékeztetnék arra, hogy a korábbi ö, éves jelentésekben, például a 2011-esben a számvevőszék megállapította, hogy a tagállamok nagyon sok hibát feltárhattak volna maguk is, ugyanazon adatok alapján és dokumentumok alapján, amelyeket a bizottságnak megküldtek, ha törődtek volna ezekkel a problémákkal több éven át az derült ki, hogy a shared management, a közös management struktúrában a tagállamok nem látják el feladatukat. Tehát ráhagyják a bizottságra a hibák feltárását, kijavítását és utólagos kezelését. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Most hárman jelentkeztek szóra. Derek Vaughan, Ingeborg Gressle, és Terence Geyer ilyen sorrendben. Derek, tiéd az első megszólalás joga. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak is az előadást, illetve a számvevőszéknek és az előadónak a tájékoztatást. Üdvözlöm én is a bizottság összefoglaló jelentését, amely az EU költségvetés elköltésének hatékonyságáról szól. Ez egy hasznos anyag. Történt előrelépés, ezt el kell, hogy ismerjük. Ezt szívesen ki is mondjuk. Ezt is kommunikáljuk a külvilág felé. Ez egy nagyon fontos téma, mert az EU pénzek elköltése az, ami legközvetlenül érinti az adófizetőt, és mivel véleményem szerint a megszorítások nagyon sok negatív mellékhatással jártak, különösen fontos most, hogy minden egyes eurót a növekedés a munkahelyteremtés szolgálatába lehessen állítani. Minden euró számít. A kollégák bizonyára észrevették ebben az összefoglaló jelentésben, hogy a bizottság egyszerűsítési intézkedéseket javasol a következő 2020-ig tarjadó MFF időszakra, és a kohéziós politikára vonatkozóan különösen. De nekem az a gyanúm, hogy a társjogalkotó nem veszi komolyan ezeket a bizottsági javaslatokat az egyszerűsítésre vonatkozóan, az e-kohézió koncepciójának bevezetésével talán ez majd javul ez a helyzet. Mi mindenképpen támogatjuk az általány kifizetések gondolatát is, és általában véve az egyszerűsítést. A, a tagállamok is jó lenne, ha meghallanák ezt az üzenetet, mert nekik is nem bonyolítani, hanem egyszerűsíteni kéne a rendszereiket. Az adatok eh, erre a szembevőszék is rámutat, azt mutatják, hogy a legtöbb hiba abból adódik, hogy a közbeszerzési szabályokat nem tartják be, illetve a jogosultsági kritériumokat nem veszik eh, kellőképpen figyelembe, vagy túlbonyolítják a tagállamok saját szabályokkal, eh, tűzdelik meg az EU szabályrendszerét, és aztán maguk is képtelenek azt követni. Tehát ezekre kéne leginkább odafigyelni, és ebbe az irányba elmozdulni. Üdvözlöm az előrejelzést a tagállamok szerepének megváltozása tekintetében, tehát hogy, ahogy az előadó is mondta, és az ön jelentésében is benne van, egyes tagállamokkal van főleg baj, és egyes ágazatokkal, például 2% fölötti a mezőgazdaságban és a kohéziós politikában és a hiba arány egyes helyeken, tehát ilyen esetben fel kell függeszteni a pénzeket, vagy be kell fagyasztani a kifizetéseket a szociális alapból, a fejlesztési alapból. Nem nagyon jutnak el hozzánk azok az információk, hogy az ilyen szigori, szigorú intézkedések hatása mi. Jó lenne, hogyha erről a fázisról is több információt kapna a parlament, hogyha pénzek felfüggesztéséről van szó a strukturális alapokból, akkor az hogyan hat a tagállamra? Jó lenne, hogyha az ezéves jelentés kapcsán Jens Geyer kollégával közösen, aki jó, hogy javasolta, hogy a hibák feltárása mellett le kell vonnunk a jövőre vonatkozó konklúziókat is, a rendszer javítása érdekében. Nos, ezen a területen, ha lenne közöttünk több egyeztetés, a mentesítési jelentésünkben egyébként Költségvetési Ellenőrző Bizottságként már ezt igyekeztük figyelembe venni, tehát tettünk több javaslatot arra, hogy a tagállami hatóságoknak hogyan kéne segíteni a rendszerszerű hibák feltárásában és a szabályok egyszerűsítésé révén. Nem tudom, hogy ön biztosként mit tud mondani a legfrissebb ajánlásaink végrehajtási szintjéről. Köszönöm szépen. Most Ingeborg Gressle asszonynak adok szót. Nagyon szépen köszönöm. A három dokumentummal szeretnék foglalkozni, amelyet megkaptunk. Az egyik ugye a bizottsági közlemény, Szeretném elmondani, hogy ez a dokumentum hozzá kapcsolódó munkadokumentummal egyetemben messze mögötte marad az elvárásaimnak. Igen, hát semmi új nincs ebben, 3,2 ot százalék esetében van megtérülés, igen, mindig is tudtuk, hogy sokkal több pénzbe kerül hatékony ellenőrzési mechanizmust fenntartani, mint utána azt a pár eurót visszafizetni a bizottságnak, a rendszerek továbbra is hézagosan, hiányosan működnek, ami egyrészt a jogalkotás hibája, másrészt pedig a bizottsági végrehajtás hiányosságaira vezethető vissza. 97 óta Spanyolország, Görögország és Olaszország vezeti a listát, A Csehköztársaság most legutóbb megelőzte Olaszországot a legutóbbi időszakban, de Olaszország továbbra is elől van, ami az alapokat illeti. Hosszú ideje tehát tétlen a bizottság, szemethuny a rendellenességek felett, és évről évre csodálkozom azon, hogy a bizottságban mire nem bólintanak rá a biztosok a bizottsági kollégiumban. Évek óta látjuk, hogy ö, például Bulgária és Románia kapcsán 2008 óta vannak gondok, az előzetes aggályokról nem is tettek nekünk jelentést, a struktúrális alapokban is ezt látjuk, az agrár alapokban is. Úgy tűnik, az önök egyik kollégája sem figyel oda erre, hiszen máskülönben a józan paraszti ész az diktálná, hogy tegyünk valamit. És ha már ott tartok, hogy meg kellene nézni az adatokat, foglalkozni kellene velük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit azért bosszantanak, bosszant engem a visszafizetésekről szóló dokumentum, hiszen sok benne a az ismétlés a 31-es, 36-os oldal például a munkadokumentumban azonos. Ha mindent kétszer írunk le, akkor nyilván az növeli a terjedelme, de tartalmilag ez nem tesz hozzá a dologhoz. Világos, a munkadokumentumból néhány dolog kikerült, a bizottsági kommunikáció, belső kommunikáció miatt, de gyakorlatilag ez a munkadokumentum egy copy-paste munka. Én örültem volna, hogy azért több hozzáadott érték ered desztethető ebből a dokumentumból. És hogyha újra bemásoljuk a vonatkozó jogszabályokat, hát az sem az igazi. Lenne néhány kérdésem, és az a benyomásom, hogy a bizottság 2012-ben szigorúbb lett, mert egyszerűen hiányoznak a források, nincs elég pénz a költségvetésben, kevés a befizetés. Tévedek, ha azt gondolom, hogy az ellenőrző mechanizmusokat akkor alkalmazok nagyon szigorúan, amikor éppen nincs elég pénzünk. Ezt nagyon drámaianak tartanám, ha így volna, hiszen ez ellentétes lenne az ellenőrzések és ellenőrző mechanizmusok céljával. Érdekelne aztán, hogy a válság sújtotta országok esetében mennyi pénz folyik újra be, gondolok itt a négy segélycsomagot kapott országra. A munkadokumentum 27. oldalán van egy utalás ezen országok nehéz helyzetére, ez valóban így van, nagyon nehéz helyzetben vannak, de jó lenne egy áttekintést kapni a helyzetről. Fontos lenne látni, hogy mi az elvárt eredmény, és mik a valós eredmények. Aztán a bizottsági ellenőrzéseknek mi a konkrét eredménye? A bizottsági ellenőrzéseket és a tagállami ellenőrzéseket szépen felsorolja a dokumentum, nagyon szépen köszönjük ezt a felsorolást, de látnunk kellene azt, hogy ezek az ellenőrző mechanizmusok a tagállamban hogy, hogyan működnek, és hogy működnek-e egyáltalán. Nagyon eltérőek a számadatok, egyébként nagyon kevés összehasonlítható adatot kaptunk, de jó lenne, hogyha látható volna, hogy a bizottság milyen hibarányt számolt ki, és a tagállamok milyen hibarányt számoltak ki. Csak így tudjuk ugyanis értékelni, hogy az ellenőrző mechanizmusok maguk működnek -e egyáltalán. Egész sor kérdést írtam itt fel. Előzetes kifizetések. Mit tesz az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan, hogy az abszurd módon rövid, hosszú időszakokat lerövidítse. Az előzetes kifizetések nagy aránya több hónappal a programok e, elkezdése előtt történt meg. Vannak olyan esetek, ahol viszont ez az időtartam 6 év. Hát 6 év alatt hogy lehetne megmondani, hogy hová került a pénz? Tudom, hogy részben még nagyobb, még hosszabb időszakokról beszélünk. Ez egy katasztrófa pénzügyi menedzsment szempontjából. Ezek a hosszú időszakok milyen kihatással vannak a pénzügyi menedzsmentre általában. Jó lenne, hogyha a belső auditáló szerv is végre mondana ezzel kapcsolatosan véleményt. Én ugyanis úgy gondolom, hogy ez a hosszú időtartam igazi kockázatot jelent. Aztán az előzetes kifejezetése 2007-ben, eh, illetve ezeknek csak a 8%-át sikerült lebonyolítani a strukturális alapok tekintetében, ezt nagyon problematikusnak tartom. Nem is tudom, mit is kezdjek ezzel az összes kérdéssel, amit itt feljegyeztem magamnak a belső auditálási jelentés kapcsán például. Egy nagyon drámai éves auditjelentést olvastam a kulturális végrehajtó ügynökségtől. Itt 11 Olaf ügy volt, és csak az egyetlen egy Olaf ügyet sikerült végül is valóban továbbítani az Olafnak. Aztán az EU-s delegáció kérdése. A külügyi szolgálat ugye mindig azt mondja, hogy az eljárások, a folyamatok, a konstrukciók pénzügyi kockázatot jelentenek, érdekelne ezzel kapcsolatosan is a véleményük. Aztán nagyon sok dolgot, sokféle dolgot hallhatunk. A Budapesti Európai Technológiai Intézetről itt is érdekelne, hogy a belső auditálás milyen eredményre jutott. Ezeket a kérdéseket majd írásban is megadom, továbbítani fogom, de jó lenne, hogy ezt az alapvető kérdést tisztáznánk. Egyrészt tehát, hogy miért nézzünk ölbetett kézzel a problémákat, mielőtt reagálnánk, és aztán amikor reagálunk, akkor miért? Csak akkor reagálunk, amikor kevés a pénz a kasszában. Köszönjük szépen, Jens Gájer következik. Nos, hát kérdéseim nincsenek, vagy legalábbis nem is olyan sok és részletes, mint ingének. Engem csak az foglalkoztat, hogy hogyan is kezeljük ezt az új dokumentumot. Bírálhatjuk a részleteket, de nekem elsősorban az a fontos, hogy egy dolgot kiemeljünk. Újra és újra visszatérek az Európai Számvevőszék egykori elnök, tagjára, Bonicsi úrra. Akkor nemrég dolgoztam csak itt a szakbizottságban, amikor egy dokumentumot itt felmutatott, és azt mondta, hogy kétféleképpen lehet hibákat korrigálni. Egyrészt lehet javítani az ellenőrző mechanizmusokon, ezen dolgozunk is, és amikor az Európai Bizottság megállapítja, hogy ezeket az ellenőrző rendszerek nem jól működnek, akkor mindig bátorítjuk a bizottságot, hogy a kifizetéseket fagyassza be vagy állítsa le. Ez egyre többször meg is történik, ezt úgy kell értelmeznünk, hogy a bizottság reagál a kéréseinkre, és a másik Bonicsi úr által felvetett megoldási lehetőség az volt, hogy úgy korrigáljuk a hibákat, hogy gondoskodunk róla, hogy a hibás kifizetéseket vagy jogszerű projektekre csoportosítjuk át, vagy a pénzt visszafizettetjük. Én a mentesítési jelentés kapcsán egyszer kértem, hogy hogyan lehetne összehasonlítást szerezni arról, hogy a legutóbbi támogatási időszakban általunk bérelt hiba arányok hogyan alakultak a visszafizetések és korrektúrák fényében. Ez volt egy alapvető elgondolás annak idején is, és ennek háttere előtt most is azt mondom, hogy amikor látjuk, és Piper kolléga utalt is a magas számokra, amikor látjuk tehát, hogy a visszafizetések ilyen mértéke működőképes, akkor ez politikai értelemben azt is jelenti, hogy a hibás kifizetéseket ilyen arányban, ilyen magas arányban sikerült is korrigálni. Tehát ez azt jelenti, elégedettek lehetünk az Európai Bizottsággal, amely az európai költségvetés őreként is elvégzi a feladatát. Lehet, hogy igaza van ingének, lehet, hogy nem elég gyorsan cselekszik az Európai Bizottság, de én úgy gondolom elsősorban mindenképpen azt kell látnunk, hogy azok a hibák, amelyeket mi, vagy talán nem mi személyesen, de más kollégák elkövetnek, talán mert néha nem foglalkoznak eleget a szemvőszék éves jelentésével, és talán csak az az érdekük, hogy bírálják a magas hibaarányt, ők tehát erre nem figyelnek eléggé oda, hogy mit sikerült korrigálni nevezetesen az elkövetett hibánkból. Ezt is fontosnak tartom jelezni. Aztán a számbevőszék ilyenkor azt mondja, hogy igen, de a hibaarány esetében persze nem tudhatjuk egészen pontosan, hogy egy adott évben a hiba, a korrektúrák hogyan viszonyulnak a hibaarányhoz. Igen, értem ezt az érvelést. Ez egy helyén való év, ám bár gyakran találkozunk vele számbevők részéről, és politikai értelemben mindenek előtt az a lényeges kérdés, hogy ki tudunk-e állni a polgárok adófizetők elé, és azt tudjuk-e mondani, hogy az európai költségvetés megfelelően megvédi az Európai Bizottság, megteszi, amit tud. Hát itt még azért nem tartunk, de azt már szerintem kimondhatjuk, hogy jobb a helyzet azért, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Ami Spanyolországot illeti, ott érdemes még egyszer jobban odafigyelni, ezt tüzetesebben megvizsgálni. Itt a szakbizottságban már súroltuk ezt a témát többször is, és Semeta biztos úr is felszólalásában elmondta, hogy a spanyolországi regionalizálással is összefügg mindez, a régiók kérdésével. Úgy tűnik, nemzet állami szinten nincs olyan szinten szabályozva ez a folyamat, mint ahogyan az üdvös volna. Ki állítja össze a terveket, ki ellenőrzi azokat, ki felelős a szabályok betartásáért. Ez egy tisztázandó kérdés. Nem igazán tudom elképzelni, hogy a spanyol, a spanyol kormány, a spanyol állam szándékosan dobja ki a pénzt az ablakon, hát itt hibákról van szó nyilvánvalóan, de érdemes lenne, hogyha már ilyen mértékű hibarányról van szó, akkor érdemes lenne utána nézni, hogy ez, ezekre a hibákra miért is kerül sor. Már más kisebb ügyek miatt is eh, delegációs utat szerveztünk, talán érdemes lenne még a 2014-es választások előtt egy eh, feltáró, oknyomozó utat szervezni Spanyolországra, Spanyolországba is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most lezárjuk a vitát, és most akkor Semet a biztos urat kérjük meg, hogy a megjegyzéseit tegye meg. Elnök úr, ha megengedi, Gressle asszony tett föl néhány kérdést a belső ellenőrzést illetően, és a specifikus ellenőrzéseket, amelyeket a belső ellenőrünk tett, és itt van most a belső ellenőrünk, tehát talán kezdhetnénk azzal, hogy ezekre a konkrét ellenőrzésekre utal, tehát hogy a kifizetések hosszú késéssel történtek, és aztán én majd foglalkozom az általánosabb témájakkal, amelyeket a képviselők felvetettek. Azt kérnénk, hogy ne hosszasan taglalja a kérdést, mert nagyon hátul kulogunk a programot illetően. Elnök úr, nem vagyok benne biztos, hogy jól értette meg Griszle asszony kérdését, mindesetre egyet értettem a kettőből, amely a Budapesti Technológiai Intézettel foglalkozott. Nyilvánvalóan a bizottság egy ellenőrzést folytatott és áprilisban végződött, zárult le ez a vizsgálat. És a bizottság több, és több ajánlást is tettünk az állami területen, és az intézménynek az éves jelentésében ezek benne vannak, a weboldalon is ott megtalálhatók. Az ajánlósok egy cselekvés tervvel kapcsolatok voltak, amely nem csak az igazgató, hanem az igazgató tanács együttműködésével történt, és ezt a tervet most hajtják végre, és mi ezt nagy figyelemmel kísérjük. Nem tudok most több részlettel szolgálni. Nyilvánvalóan a mentesítés során ez a bizottság kéri majd enne, ennek a jelentésnek a közleményét, nyilvánvalóan ezek bizalmas közlemények, és minden esetre ennek még nem értünk a végére. Nem egészen értettem Greszla asszony által említett másik egynökséget, amelyel kapcsolatban megint csak a belső ellenőrzésről van szó, de készen állok válaszolni a kérdésekre, akár most, akár később, attól függően, hogy az idő hogyan engedi ezt most. Köszönjük szépen! Jó szakor, szóval, biztos úr! Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is néhány megjegyzésem lenne. Kalidette asszony hozzászólását illetően. Azt hiszem, hogy itt véleménykülönbség van bizonyos kérdésekben. Azt hiszem, hogy világos számunkra az, hogy a bizottság feladata az, hogy megvédje az európai költségvetést. És a végrehajtandó e, intézkedések, a felfüggesztések, a, a, e, a megszakítások és a behajtásokkal kapcsolatos kérdések a korrekciós intézkedések, azok vagy megelőzik, vagy pedig korrigálják a hibákat. A jelentésben is látható ez, hogy ez sikerül nagy mértékben. Valóban a létező szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a hibás projektet egy új projekttel helyettesítsék, feltételezve azt, hogy ez a projekt nyilvánvalóan szintén ebben a projektben is elkövethetnek hibákat, hiszen ez a dolgok normális menete. És hát teljesen hibás, hibamentes projektek azok nem biztos, hogy léteznek. Minden esetre jelenleg a meglévő jogi keretek között ez lehetséges. És nyilvánvalóan mi e, e, a jog e, állama, jogállamiságnak a keretei körön, között élünk, és ezt a szabályt a, a társjogalkotók, a parlament és a tanács hozta létre. A következő programozási időszakban világosan azt fogjuk javasolni, hogy e, ebből a rendszerből a visszamenőlegességet kivegyük, és remélem, hogy végül, amikor a kohéziós politika szabályzatáról megegyezünk, akkor ez így lesz. Ugyan hasonló kérdés a nettó korrekció kérdése. A jelenlegi szabályok szerint ezt nem lehet megtenni, a pénzügyi keret közepén. A vége felé, hogyha a pénzügyi korrekcióknak a teljes összege nagyobb, mint a tagállamok által végrehajtott, akkor ez a nettó korrekciókhoz fog vezetni. De ez nem történhet meg a több éves pénzügyi keretnek a közepén. Aztán Gressle asszony második kérdését illetően egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy biztosítsuk a megelőzés megfelelő szintjét azokkal az összegekkel, mint például a kifizetések megszakítása és felfüggesztése. És láthatjuk a jelentésben is, hogy igenis használjuk ezt a megelőző lehető, megelőzési lehetőséget. Ugyanakkor, hogyha úgy látjuk, hogy a hibák később kerülnek nyilvánosságra, akkor az a feladatunk, ahogy Kalevejelte asszony is említette, hogy ezeket korrigáljuk. A bizottság munkájának egy része pont az volt, hogy megerősítse ezt az utóbbi évek során. Gressley asszony emlékezhet rá, hogy az új költségvetési rendelet az ellenőrzések költségvetéseit is tartalmazza, új jogszabályokat is, és mi rendelkezésre állunk, hogy súlyozzuk, hogy valóban minek felel meg az ellenőrzéseknek a költsége az ellenőrzések eredményeivel összehasonlítva. Az új költségvetési rendet sokkal átláthatóbb helyzetet teremt az ellenőrzések költségeit és a hatását illetően az hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra. Aztán a pénzforrásoknak a hiánya vajon ezért intenzívebb a munka? Nem. A bizottságnak a szolgálatai és a korábbi mentesítések eh, korán, során is beszéltünk arról, hogy a bizottság eh, intenzívebbé teszi a munkáját, mind a megelőzést, mind a korrigálást illetően. A bizottság ezeket az ajánlásokat végrehajtotta, és ez eh, növelte meg a a pénzügyi korrekciók mennyiségét, ugyanakkor a megszakítások és a felfüggesztések mennyiségét is. Az egyszerűsítési intézkedéseket illetően ezt Vohan kolléga, Vohan kolléga említette. A bizottság egy egész csomagnyi egyszerűsítési intézkedést javasolt a következő több éves pénzügyi keret esetében. Sajnos ezek közül sok a tárgyalási folyamat során egyszerűen eltűnt. Hát ez kár, de hát a eh, jogszabályalkotók számára is felve az, hogy kompromisszumot eh, keressenek. A bizottság egy külön eh, közleményt is kiadott az egyszerűsítési intézkedések témájában, és, és komolyan harcoltunk ezekért, azért, hogy meglegyenek a megfelelő eszközök és és a eszközök, amelyek az egyszerűsített eljáráshoz vezetnének. Egyet értek a Lajolta asszonynal, hogy az egyszerűbb eljárások azok nyilvánvalóan alacsonyabb hiba szinthez vezetnének. Amikor konkrét jogszabályokról van szó, akkor még a jó gondolatokat sem feltétlenül fogják, fogadják el a nagyobb átláthatóságot illetően a felfüggesztések és megszakítások esetében a hatos megjegyzés az éves beszámoló esetében felsorolja azokat a tagállamokat, ahol megszakításokat és felfüggesztéseket alkalmaztak. Tehát ebben a tájékoztatásban is teljesen átláthatóan dolgoztunk. Hogyha szükség van még további tájékoztatásra, akkor megvizsgálhatjuk, hogy milyen konkrét kérdésekkel foglalkozzunk a hatos megjegyzésen kívül, amely az éves beszámolóban volt. Ha jól értettem Gressley asszony kérdését a válságországokat illetően, akkor úgy értettem, hogy lazítottunk a szigorunkon ezekben, ezeket az országokat illetően. De nem, ez nem így van. és ha megsértettük a szabályokat a programországokban, annak ellenére, hogy nehéz gazdasági helyzetben vannak, vagy hogyha ezek az országok megsértették a szabályokat, akkor mi bizony szigorúan fordulunk hozzájuk, például a korrekciót alkalmazva, vagy pedig megelőző ellenőrzést folytatunk. A regionális és a szociális alapok esetében lévő korrekciók, amelyeket Piper úr említett, azt a kérdést veti föl, hogy valóban, amikor ezt az eszközt bevezettük, akkor a szociális alapok eszközökat aktívabban nem, ezt az eszközt aktívabban használtuk a szociális alapok esetében, eh, és nem annyira a regionális alapok esetében. Az utóbbi évek során harmonizáltuk az eljárásokat, és mindkét alap alkalmazza egyformán alkalmazza most már ezeket a szabályokat. És ez is a korrekciós intézkedések növekedéséhez vezet a regionális alapok esetében. Láthatjuk ezeket a jelentésben lévő adatokból is. Összefoglalásként Lehet, hogy Gressle asszony többet várt ettől a jelentéstől, épp ezért azt javaslom, hogy szervezzünk egy szemináriumot, hogy alkalmat biztosítsunk a képviselőknek, hogy, meg, hogy részletesen e, megvitassuk a közleménynek a e, rendelkezéseit. Ha szükség van rá, és ha szükség van rá, akkor további információt információval szolgálhassunk. Ugyanis ezek a kérdések bonyolultak, és egy szeminárium keretében talán jobban megérthetjük az EU költségvetésének védésére tett intézkedéseket. Ez még az első ilyenfajta közlemény volt, és nyilvánvalóan szívesen meghallgatjuk az önök e, javaslatait is, hogy hogyan, hogyan tudunk e, javítani az ilyenfajta közlemény a jövőben. Zárásként szeretném megköszönni Gáer úrnak a megjegyzéseit. És amikor azt mondta, hogy a bizottság rendelkezésére álló eszközök, valóban felhasználásra kerültek, és egyre inkább használjuk őket, jelentősen megnőtt ennek a használata. Persze semmi sem tökéletes, de a jelenlegi ellenőrzési rendszerrel az EU költségvetés védelmét sikerül a bizottságnak megoldania. Köszönjük szépen, biztos úr, és Piper úrnak, mint előadónak még megadom az utolsó szójogát. Kíván hozzáfűzni valamit. Köszönöm, hogy akkor röviden én is értékelhetem a dolgokat. Először is egy gyakorlati megjegyzésem lenne a belső ellenőr felé. Néhány kérdést majd írásban még benyújtunk, mert ma az időben már nem fér bele ezek feltétele. Biztos úr, ön szemináriumot javasol. Én nem teszem meg önnek a szívességet, hogy itt a technikai részletekben elveszünk. Van elég információnk. tizedek óta tudjuk, hogy valami nem működik, nem jól működik, és mindig ugyanazokban az országokban. Tudatosan kérdeztem öntől azt az elején, hogy milyen konzekvenciát von le ezek után. Ön megpróbált itt az autonómiával, a spanyol autonóm régiókkal érvelni, de nem hallottam semmiféle konzekvenciának a levonását. Ha az újabb számokat nézzük Spanyolországra vonatkozóan, akkor ugyanazt látjuk, ugyan ebben az irányba tart a dolog. Működik a pénzügyi korrekciók rendszere, nyilván figyelnek önök is, de mégis annyi pénz, annyi administratív erőfeszítés, és know-how vész el, hogy ez azért igenis most már korlátozandó lenne. A közeljövőben várunk a bizottságtól ezekben a konkrét, ezekre a konkrét országokra vonatkozóan valamilyen ö, ö, reakciót. Jó, lesznek külön jelentések, a számvevőszék, a bizottság is jelentget ezekről az országokról, de mi azon leszünk, és ki fogjuk kényszeríteni, hogy önök elmenjenek ebbe az országokba, és nem lehet mindent azzal érvelni már, hogy regionalitás van meg minden. A bizottságnak van konkrét munkaterve, és önök felelősek ennek a végrehajtásáért. Ezekben az országokban lépni kell. Amit ön nekünk ma elmondott és felajánlott ez nem elég, nem elegendő. Mi meghívtuk Önt egy novemberi meghallgatásra. Ha úgy tetszik, ez lesz az a workshop, amint Ön is javasol, bár még nem kaptunk az Ön hivatalától választ erre, hogy majd akkor eljön-e. De a mai eszmecserének mi egy írásbeli jegyzőkönyvét le fogjuk írni, egy biztos, hogy ön nem vont le semmilyen következtetést a következő időszakra vonatkozóan, és sajnos engem nem győzött meg, úgyhogy a jövőben ezt a vasat továbbra is a tűzben fogjuk tartani. Köszönöm szépen, Piper úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Engedjék meg, hogy ha már Geyer úr a választásokra is hivatkozott. Elmondjam, hogy a polgárok azt várják tőlünk, hogy Európa hatékonyabban működjön. Amit az előadó elmondott továbbá, azok között az is ott volt, hogy a bizottság felelősségét hiányoljuk. Minden öt évben ugye megválasztjuk a bizottságot, a kormányok is felelősek a választóik felé. A bizottság továbbra is elismeri, hogy a hiba ráta magas, a trend ugyanaz. Hát akkor milyen különbség van az időszak eleje és a vége között? A számvevőszék és a bizottság között van persze különbség Önök egymástól független szervezetek, de <clears throat> ami a tényeket illeti, nem szabadna, hogy különbségek legyenek önök között a számok tekintetében, és a levonható, levonandó tanulságok tekintetében sem. És biztos úr, most, hogy az önök időszaka lezárul, Ön hogy értékeli, hogy a parlamentnek az ellenőrzési jogkörét sikerült gyakorolnia a bizottság fölött? És a bizottságnak sikerült a tagállamok fölött ezt az ellenőrző funkciót gyakorolnia? Ami az egyszerűsítést illeti. Örvendünk annak, hogy erre erőfeszítések születnek Semete úr részéről, de a helyi kreativitás mindig gyorsabb és hatékonyabb lesz, mint akár az európai, akár a nemzeti szabályegyszerűsítés, sőt nemzeti szinten is ez a kreativitás mindig sajnos ö, kreatívabb, mint az önöké. Köszönöm a biztos úrnak a megjelenést, köszönöm a számvevőszéknek és valamennyi képviselőnek. Rátérünk most Kíván, ha kíván maradni, akkor nyilván maradhat, de ha el kíván menni, akkor elbúcsúztatom. Delegation to Bulgaria. A Bulgáriába szervezendő atomerőmű felügyeleti delegációs utunkról kéne beszélnünk. Ingeborg Gressle volt a dolog kezdeményezője, ő lesz a delegáció vezető.